The beginning. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, may I ask you... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mindenkit kérek arra, hogy foglalja el a helyét. És uh, szeretném, hogyha üdvözölnénk az Energia és Közlekedési Szakbizottság tagjait a Román Szenátusból. Ők ma itt lesznek, és közöttük üdvözöljük a, tehát a szenátus képviselőit, és mindannyiunkat emlékeztetek arra, hogy szakbizottságunk néhány évvel ezelőtt szintén a közlekedést is kezelte, tehát tulajdonképpen tulajdonképpen mi magunk is a közlekedésből származunk, úgyhogy mm, azt leadtuk, de még mindig nagyon sok tevékenység és terület tartozik hozzánk. Az egyik legfontosabb ezek között a beruházási tevékenység, az energia, infrastruktúra, ipar terén és az Európai Unió fő felelős ebből a szempontból, Jirgi Katainen alelnök úr, aki Finnország volt miniszterelnöke. Ő is eljött ma hozzánk azért, hogy egy úgynevezett struktúrált párbeszédet valósítsa meg az Európai Bizottság és Parlament között, illetve ennek egy részét. Nagyon szépen köszönjük, hogy idejött hozzánk, mindig nagyra értékeljük. Gyakran jár nálunk. Versenyképesség, beruházás, növekedés és munkahely. Eh, teremtés az ön feladata. Ebben mindig a versenyképességgel kezdjük, úgyhogy befejezheti majd az egyre több munkahelyel. Szeretném egy kicsit befolyásolni azt a sorrendet, amiről beszél. Ugyanaz a tartalom, de más Katajnen úr az Európai Stratégiai Befektetési Alapot is képviseli, az EPSIT, hiszen ez is hozzátartozik, és szeretném elmondani, hogy az EFSI jogszabályok 54-es szabály értelmében való tárgyalása, illetve szavazására is sor kerül majd. Az előadó, a téma előadója is itt van velünk. a finanszírozás kizárólagos hatásköre és a beruházás területért felelős ITRE szakbizottság is nyomon követi ennek az eszköznek az alakulását. Alelnök úr, nagy örömünkre szolgál, hogy itt van velünk, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindig nagy öröm, hogy itt lehetünk. Nagyon sok kérdést szeretnék ebben a kérdésben feldolgozni, de a lényegre, mielőtt a lényegre térnék, hadd mondjam el, hogy mennyire jó ez a fajta struktúrált párbeszéd. Amikor az ember meghallgatja a parlamentet, és megnézi, hogy mi is az, amit másként lehet a következő évben csinálni lehet, tenni lehet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget is. De kezdeni azzal kezdeném, ami tulajdonképpen égető kérdés ma, mégpedig az acél. Az acélipar az Európai Unióban nagyon nehéz időket él meg, és eh, mind az ipar, mind eh, a politika változásokat kér. Az elmúlt hat hónapban magas szintű konferenciát is tartottunk elkérben. Harminchét különböző védelmi hozott az acéltermékekre az EU 16 ezek között az a Kínából érkező acélimport. 9 pedig acéltermékekre vonatkozó. Majd az Európai Unió kereskedelmvédelmi eszközei a tagállamok részvételével kulcsfontosságúnak tekintendők. A bizottság egyebek között szeretné a teljes elemzést elvégezni, amely például a végfelhasználók érdekeit is e, tartalmazza, és részletesen a, a kevesebb vám szabályát. Ezt a szabályt a kereskedelem résztvevői összehasonlító helyzetekben alkalmazzák. Már most a bizottság a sérülések veszélyét vizsgálja. Ez egy olyan eszköz, amivel a bizottság a a fenyegetettség alatt sérülő ágazatok védelmét próbálja megvalósítani. Szeretnénk azt biztosítani, hogy a, az ágazatok jelentős mentességet vagy könnyítést kapnak, mielőtt az intézkedéseket bevezetjük. Így visszamenőleg is dömpingellenes vámokat lehet a bizottságnak kivetnie az új intézkedések bevezetését megelőzően hat, három hónapig. Olyan dolgok, amelyekre eh, jogalkotási változások nem szükségesek, de eljárások eh, keretében csökkentett eh, eljárási időszakokat jelentenek, szintén jelentősek. Az írásos konzultációk a, is szintén egy olyan eszköz, amelyet alkalmazunk, mielőtt az átmeneti intézkedéseket hozzuk létre. A bizottság továbbra is optimalizálja belső eljárásait, és különösen akkor, amikor a kérdőívekre adott válaszok értékeléséről van szó. Szeretnénk, hogyha a társjogalkotók, a tanács és felelősséget vállalna a kereskedelemvédelmi eszközök modernizálásában. Ezek az eszközök és a kereskedelemvédelmi eszközök modernizációs csomagja az áprilisi kommunikáció alapján indult el, és a bizottság nem kötelező irányelveket, útmutatókat a következő célal adott ki. Fokozott átláthatóság és kiszámíthatóság a gyengülés elleni harc, jobb eljárás végrehajtás, a, az áttekintési folyamat optimalizálása és bizonyos gyakorlatok minősítése a jogalkotásban. Eredetileg a, a kereskedelmi eszközök között nem szerepelt, de mégis helyet kaptak a módosítási lehetőségek a jelenlegi jogalkotási eljárás keretében. Visz a a kevesebb kötelesség szabálya az acél ágazatra is vonatkozik, nem csak az energia ágazatra. Erre van tehát lehetőség a politikai akarat függvényében. A számítás célja az, hogy a, az ágazati sérüléseket, károkat megfelelően tudjuk elkerülni. jogalkotási változások szükségesek több területen. Ezeket a kereskedelem védelmi eszközök modernizációs javaslatában már meg is tettük, annak érdekében, hogy a terheket csökkentsük, az eljárási időszakot pedig 7-ről 6 hónapra csökkentsük. Az antidömping és támadás, támogatás ellenes jogalkotások határidejét úgy határoztuk meg, hogy az érdekelt felek, illetve a, a tények feltárásában érintett szereplők számára ezeket a, a lépéseket lehetővé tegyük. A bizottság végezetül egy előzetes felügyeleti rendszert fog javasolni az acéltermékekre. Az előzetes ellenőrzési intézkedéseket az EU védelmi eszközei között szerepeltetjük az automatikus importengedélyezési rendszer alapján. Ezt akkor lehet alkalmazni, amikor az import az unióbeli gyártókat veszélyezteti. De, hölgyeim és uraim, ez csak a kereskedelmi része. A kereskedelem nem magyarázza meg az összes nehézséget, amivel az ágazat szembesül. Nagyon sok mindent kell az ágazat modernizációja, a versenyképessége terén is tenni, globális értelemben is. Biztos vagyok abban, hogy sokan önök közül érdeklődéssel fordulnak majd a közlemény tartalmára, és csak javasolni tudom, hogy olvassák el, hiszen fontos, hogy együttműködjünk. A következő a 2016-os munkaprogram végrehajtása. A végrehajtás úton van, a növekedés jó úton jár, a növekedés munkahelyteremtés megfelelő. A stratégiai beruházási elemek, FC-kés megfelelően haladnak, és a beruházási környezetet javítjuk jelenleg, annak érdekében, hogy a beruházási lehetőségeket a globális kereskedelemből is megragadhassuk. A későbbiek során tájékoztatom önöket a továbbiakról. A cél hogy ösztönözzük az egységes piacot, segítsünk a KKV-kat és kezdővállalatokat úgy, hogy a szabályozói akadályokat megszüntetjük, és a finanszírozáshoz való hozzáférést könnyítjük. Jelentős kezdeményezésekkel kíváljuk az egységes piac modernizációját megvalósítani, tavaly októberben indult el a munka. A beruházási terv jelentős része a terv úgynevezett harmadik pillére jó úton halad. Nyomon követjük a digitális és energiastratégiánkat is. A a digitális jogok és a szerzőjogokra vonatkozó elképzeléseinket tavaly ősszel nyújtottuk be, ezek között szerepelt a fogyasztóvédelmi jogszabályok áttekintése is. A fogyasztóvédelem szintén fontos, és minden erőfeszítésünkben, minden lépésünkben az egységes piac erősítése érdekében vesszük ezt is figyelembe. Az elnöki jelentés a bankunióról, bankunióra is kitért, a, tőke, a tőkepiaci unió e, kialakítására és a szociális jogok európai pillérének kiépítésére is kitért. A szociális jogok pillérét tavaly indítottuk el, a tervek szerint egy új készségfejlesztési programot fogunk elindítani. Jelentős e, investíciók voltak az megállapodások e, céljainak elérésére megfelelő akciótervet indítottunk el tavaly decemberben a körforgásos gazdaságra vonatkozóan, és a, az Európa jövője, az Európa 2020-as stratégia és a fenntartható fejlődési célok értelmében kerül megvalósításra. Néhány szóval kitérnék arra, hogy a Flexi projekt, a beruházási projekt Európa érdekében hogyan halad valóban gyümölcsözőnek tekinthető ez a projekt. Eddig az Európai Beruházási Bank 54 projektet hagyott jóvá, amelyet az EFSI keretében finanszíroznak, mint egy 7,2 milliárd euró értékben, 54 projekt, tehát 7,2 milliárd euró. Több projektet a továbbiakban, és további projekteket kiválasztanak. Az eddig jóváhagyott projektek a megújuló energia támogatására irányultak az alacsony karbonkibocsátással együtt. Kutatásfejlesztés, ipari innováció, digitális és szociális infrastruktúra, közlekedés és a vállalkozásokhoz való enyhébb hozzá, vagy könnyebb hozzáférés. Az Európai Beruházási Bank több mint 150 KKV finanszírozási megállapodást kötött, 3,4 milliárd eurós összköltségvetéssel. Mintegy 125 ezer európai KKV fog, és kezdővállalkozás fog ebből várhatóan profitálni. A, az ezzel elindított teljes beruházás akár a, a 70 milliárd eurót is meg 76 milliárd eurót is megközelítheti. 22 tagállam profitált az EFSI-ből eddig, vagy vett abban részt kis gazdaságok és Szlovénia, Észtország, Bulgária, Horvátország is. A PPP és projektek is kérhetik a technikai támogatást az Európai Beruházási Tanácsadó Testülettől. A tavasz során elindítjuk az Európai Beruházási Projektportált a PPP támogatók számára, hogy saját projektjeiket potenciális beruházók számára reklámozhassák. A magánszektor számára ez nagyon fontos lesz. Végül pedig a bizottság ambiciózus programot indított el, amelyel a konkrét jogalkotói és administratív korlátokat, nehézségeket próbálja a beruházások elől eltüntetni. Olyan beruházásokat, a, a beruházási nehézségek e, jelentős problémát okoznak. Tavaly novemberben elfogadtuk az ország specifikus e, e, stratégiákat tartalmazó jelentést. A bizottság pedig a tőkepiaci unió elindításával, a digitális egységes piac stratégiával és energiaunió elindításával mind a vállalkozói környezetet kívánja javítani. Február 22-én a bizottság és az EIP a külügyi hivatal a helyi önkormányzatok támogatására és projekttámogatók számára az FC és az SI alapok összevonásával új lehetőségeket nyitott. Ezek a racionális ezek racionális módon erősítik egymást. Néhány szóval kitérnék most a másik ezéves legnagyobb feladatomra, ez a körforgásos gazdaság. Ez a csomag jelentős mértékben járul hozzá a bizottság tíz prioritásának és az Európai Unió munkahely és növekedés szélesebb programjának eléréséhez, valamint az energia és éghajlati folyamathoz is közel áll példanélkül álló globális konszenzust is jelent, és a 2030-as szélesebb értelmű programhoz is kapcsolódik, amelyet az ENSZ tavaly szeptemberben fogadott el. A, prog- a körforgásos gazdálkozás mindezt segíti tehát. A csomag fenntartható vállalkozási lehetőségekre összpontosít. A körforgásos gazdaság jelentőség, eh, lehetőséget biztosít arra, hogy az EU vállalkozások versenyképessége javuljon. Az EU már most globális vezető szerepet tölt be a zöld technológiák terén. Hogyha sikerül a forrás eh, hatékonyságot javítani a nyersanyagok, eh, globális piacokon való változékony árának kiiktatásával, akkor további előnyöket tudhatunk magunkénak. A Horizon 2020-on belül a bizottság már most több mint 650 millió investál a körforgásos gazdálkodás, gazdaság innovatív projektjeibe. Ezen kívül segíti a bizottság a fenntartható infrastruktúra beruházásokat az FC és a strukturális alapok összevonásával. Tovább teszteljük azt, hogy egy platformot indítsunk az EIP e és a nemzeti hatóságok számára. Az FC hati- forráshatékonysága szempontjából kimondottan fontos, megfelelő lehetőséget biztosít a környezettel kapcsolatos projektek támogatására, és segíti a körforgásos és alacsony szint karbontartalmú gazdaság fejlesztését. Elnök úr, néhány szót a végén most a, a Horizon 2020-ról. Mindannyian tudjuk, hogy Európa súlyos kihívásokkal szembesül, de azt is tudjuk, hogy a a kutatásfejlesztés a jövőbe való beruházást jelenti, a bizottság politikájának sarokköve a munkahelyek és a növekedés ösztönzése. A Horizon 2020 a világ legnagyobb kutatási programja. Tavaly 2,2 milliárdot használtunk fel a költségvetéséből az FC létrehozására. Már néhány hónap múltán bebizonyosodott, hogy ezzel a kutatás innováció sokkal nagyobb mértékben támogatható, mint a 2,2 milliárd. Kétharmada az FC projekteknek K plusz F kapcsolatot mutat a célokat megközelítjük, már mintegy 7000 megállapodást, pályázati megállapodást írtunk alá, mintegy 12,7 milliárd euró értékben, ami 31 ezer érintett résztvevő számára nyílt meg, tehát 000, több mint 7000 megállapodás, 12 1,7 milliárd euró 31 ezer résztvevő számára. Több mint 1300 támogatás megállapodást jelent az Európai Kutatási Tanács részéről. A munkaprogramok előkészítésében figyelembe vették a legutóbbi bizonyítékokat, tanulmányokat, konzultációs eredményeket és az EU prioritásokat. A cél mindig az volt, hogy megfelelő léptékű fejlődést érjünk el az Európai Unió számára világos többletértékkel. A jelenlegi munkaprogramban 670 millió eurót biztosítunk a, a 2020-as iparfejlesztés számára a körforgásos gazdaságban, és 39 millió eurót az internet alapú fejlesztésekre. A finanszírozási lehetőségeket a következő két év során az egyszerűsített munkafolyamatokra is fordítjuk. A Horizon 2020 igen vonzó 84 ezer pályázatot nyújtottak be, 246 milliárd euró összértékű pályázati mennyiséggel. Az, e- az egyszerűsítési eljárások sokkal nagyobb sipert hoznak, mint valaha is látunk. A Horizon 2020 ennek alapján olyan változásokat hozhat, amelyel tovább javítjuk a hátralévő finanszírozási időszakban is az eredményeket. Az Európai Innovációs Tanács felhívásában a legígéretesebb innovációkat és innovátorokat támogatja. A fizikális és a, fizikális és a digitális világ támogatásával a, külön, a tagországok a a kutatás innovációs stratégiáikat javíthatják, és az Európai Unió keretprogramjain révén pedig a kutatási publikációkhoz is hozzá tudnak férni. Tám, ezen kívül a migrációs kérdésekkel is foglalkoztunk, de elnök úr, jobb, hogyha itt most befejezem, nagyon sajnálom, hogyha hosszabb voltam, mint terveztem, de hát rendkívül sok kérdés tartozik ide, igyekeztem minél több kérdésre szólni, ami érdekli önöket. Uh, also for your... Köszönöm, alelnök úr. Köszönöm ezt a horizontális megközelítést is. Hét biztossal kell önnek együttműködni, mert nagyon nagy a portfóliója. Most először a frakció képviseletében felszólalókat kérem, hogy kettő percig beszéljenek, a többiek pedig csak egy percet kapnak, mert hosszú a hozzászólók listája, és kevés az időnk. Jeler úr a néppárt képviseletében élerül. Remélhetőleg nem csak struktúrális, hanem konstruktív is ez a párbeszéd. Biztos úr, hát a két perc azért elég problematikus, hogy lehet ennyi rövid idő alatt mennyi erről szólni. Egy kérdésem lenne akkor. A kereskedelem, illetve a versenyképességi helyzet annak tükrében, ami Kínában történik, azután itt van az, eh, az emissziókereskedelmi rendszer, az európai acélipar problémája, Önmagában az én választó kerületemben az acélipar több mint 100 millió eurót kellene, hogy az ETS fizessen, akkor semmi pénz nem maradna már beruházásokra. Ez majd nem egy bailout, és Európában a beruházási döntéseket ilyen módon nem tudják meghozni, és majd ezeket az Egyesült Államokban hozzák meg helyettünk nem tisztességes az ilyen kereskedelem, és új, az ETS új plusz terheket rak a vállalatokra. A Horizont 2020 és az FC közötti kapcsolat megteremtés érdekében ön sokat tett, ezt nagyra értékeljük. Itt az Enofinnel való interakció jelentőségét is ki lehet emelni. Véleményem szerint azért ebben is rejlik egy kihívás. Egy új, új kritériumokat vezettünk be az 11 millió ember, foglal, ember foglalkoztatnak ebben az iparágban, amely nagyobb, mint összesen az acél és a gyógyszeripar. Köszönöm szépen, Van Brent asszony az SZND képviseletében. Köszönöm szépen, hogy foglalkozott ilyen sok kérdéssel. Van egy vörös vonal ezzel kapcsolatban, valamennyien tudjuk, hogy meg kell változtatni a gazdaságot, és szükség van beruházásokban. Vagy fenntartható lesz a gazdaság, vagy nem lesz gazdaság, és itt kell egy jó egyensúlyt megteremteni. Az FC valószínűleg nem az a nagy tényező, ami ezt a nagy változást előidézi. De azért ez egy fontos eszköz, ami segíthet minket ebbe az irányba mozdulni. Ez a szakbizottság több módosító indítvány dolgozott ki a jelentéshez, és végül is majd a három intézménynek együtt kell megegyezésre jutni. A fenntarthatóság szempontja nem csak az, hogy öncélúan ruházzunk be, hanem ezeket a beruházásokat fel kell használni, az valóban új gazdaság megteremtésére. És ide kapcsolódik a kérdésem, mert ugye Kérdés az, hogy ez működött eddig, amit csináltunk. A bizottság jóvá hagyott egy shortlistet, egy rövidített listát az új projektekre, de nagyon nehéz kiértékelni például az eredménytáblát az FC-nél. Ezt hogy használják? előzetesen mi is betekinthetünk ebbe, és a közvélemény is megtudhatja, hogy hogyan értékelik a projekteket, és az eredményességüket hogyan határozzák meg a scoreboard, az eredménytáblázat segítségével. A hatékonyság kérdése is nagyon fontos a mi szakbizottságunknak. Itt az egész kis projektek is lényegesek. Persze könnyebb mindig nagy projektekbe beruházni, sokkal nehezebb a tagállamokban a kis projektek lebonyolítani. És a kérdés az, hogy ez hogyan működik, hogyan működik a platform, hogyan szervezik meg az együttműködést, Franciaországban van egy nagyon jó javaslat lakóházak energiahatékonysági felújításával kapcsolatban. Fontos, hogy aztán ezeket a következő hónapokban, ezeket a projekteket jól ki tudjuk majd értékelni. Elnézést kérek, nekem 15 perc múlva sajnos el kell mennem, de az asszisztensem itt marad és meghallgatja a választ. Köszönöm szépen. Kalaszasszony, következik az ALDE képviseletében. Köszönöm. Nagyon érdekes volt hm, meghallgatni az ön fejtegetéseit. A munkahelyi teremtés, növekedés, előfeltétele, kutatás, az innováció, ezt valamennyien tudjuk. Egy konkrét kérdésem lenne. Amikor az Európai Unió most szembesül ugye a jelenlegi problémákkal, migrációs válság, stb., számos költséggel jár mindez. Hogyan tudja garantálni, hogy ezt a pénzt nem a kutatásból és a kutatás és innovációs költségvetésből csípik ele? Köszönöm szépen. Maragallo az úra zöldek viseletében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm biztos úr a tájékoztatást, és hogy ellátogatott idő. Konkrét kérdéseim lennének. Először általános jellegűeket tennénk fel. Hogyan vélekedik hogyan vélekedik a JAP működéséről, Milyen helyzet a portállal, gyakorlatilag ugyanaz a kérdésem, hogy működik, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és kérdésem ugyanaz, mint az előttem hozzászólói, a scoreboardot pontosan hogyan használják. Néhány példát hadd mondjak. Nem készültem fel igazán ebből, de néhány példát hadd mondjak. Amíg ah, a Spanyolországban biotechnológiával foglalkozik, a, a koncepció tökéletes, átment bizonyos ellenőrzéseken, de a helyzet egyértelműen kritikus. Aztán különböző, van egy szlovák, egy német és egy holland autópálya projekt Szlovákiában. 100 millió, 200 millió Németországban és eh, Lengyelország, vagy eh, Hollandiában is hasonló szám autópályák generálására. Nem tudom, hogy az FC-ben megfogalmazott addicionalitás elvének ez mennyiben felel meg. Vagy Olaszországban van egy van egy 30 eh, milliós befektetési projekt olajfinomító esetében, a cél az, hogy több mint 200 milliót generáljon, vagy a Baleári szigeteken is van egy hasonló projekt. Szerintem ez elég sok példa. Ez mutatja, hogy pontosan milyen kritériumok alapján használják az EFSZ-t, vagy működtetik az EFSZ-t. Még egy kérdés. Mi, milyen multiplikátorral dolgoznak? Ön említette, említette konkrét összeget, ezt mennyivel szorozzuk be? 15-tel? Vagy nem? Thank you very much, colleague. Uh, uh, colleague uh, Neoklis Szilikio. Szilikiotis kollega következik a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy új alapra van szükség közberuházásokhoz, csak ilyen módon tudunk ki kecmeregni a válságból és a recesszióból, tehát az állami beruházásokat segítendő, kellene létrehozni egy új alapot. A vállalatok kockázatát csökkenteni kell. Itt van egy probléma, ígéreteket tett a bizottság támogatásokra, de mit is csinál tulajdonképpen? Visszavont támogatásokat, például 16 milliárdot kivont illetve a 16 milliárd tulajdonképpen a Horizon 2020-ból és a Connecting Europe-ból került átcsoportosításra, és nem azok az országok kapnak támogatást, amelyeket tönkretettek a, a trojka és a, meg, és a megszorító intézkedések miatt. 2016 első negyedében Görögország és Ciprus nem szerepelnek a bizottság beruházási tervében. Miért? Hogyan lehet, hogy a 42 infrastruktúrális és innovációs projektben, sem pedig a 84 KKV-kat támogató programokban sem kapott helyet ez a két ország? A bizottság hogyan kívánja támogatni ezt a két országot, akik rendkívül súlyos növekedési problémákkal küzdenek a memorandumok és a megszorítások miatt? Borelli úr. Köszönöm, elnök úr, két észrevételem lenne, próbálom rövidre fogni. A elnök úr a dömping ellenes intézkedésekről is beszélt. Úgy tűnik, hogy a bizottság megadja a piacgazdaság státuszt Kínának. Ilyenkor mi történik? Mi a helyzet a kereskedelmi védelmi mechanizmusunkkal? Hogyan, hogyan lehet így folytatni az eddigi politizálást? Szerintem ez hazárdírozás. Második dolog, egy évvel ezelőtt lecsökkentettük a Horizont 2020 költségvetését, hogy az FC-t finanszírozzuk. Tehát KKV-k felé próbáljuk ezt irányítani. Ma a Horizon 2020-ban minden negyedik projekt kkv felé fordul. De Olaszországban például gondot jelent az, hogy nincs elég, nem elég, nincs elég finanszírozás, és még a kiválósággal rendelkező projekteket sem tudjuk támogatni. Tegyük fel, hogy az EFSI-ből fél milliárdot a Horizont 2020-ra fordítunk, amelyek konkrétan a KKV-kat támogatjuk. Ha, ez, ha ezt megtennénk, akkor már holnap tudnánk azokat a KKV-kat támogatni, amelyek azonnal öm, kiválóságot tudnának termelni, és innovatívak lennének az Európai Unióban. Nem kell az egy évet várni, hogy ezt ő mondta. Ez szerintem mindenkinek jót tenni. Köszönöm. Köszönöm. Barbara Kappel következik az ENF nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt bizottsági alelnök úr. Nagyon tetszett nekem, hogy ma elkezdte a párbeszédet, amely az a cél ügyében, ez már régóta rendkívül fontos kérdés az Európai Unióban, az európai acélipar nagyon sok problémától szenved. Az egyik a dömping, több sok százezer tonnás kapacitásokat létesítettek Kínában és más harmadik országban, és innen e, érkezik a rengeteg acél. Nagyon fontos, hogy megszülessenek a szükséges intézkedések, és a kereskedelem védelmi intézkedések szítésén gondolkozzon a e, bizottság az e, amerikai értelmezés felé kellene elmenni, az acélipar ugyanis nagyon fontos, ez egy klaszteripar, és ezért nagyon fontos a növekedés a foglalkoztatás számára, itt eh, százezer munkahely eh, függettől, és a 2020-as stratégiában ugye megpróbálunk egy 20%-os újraiparosítási rátát elérni, és ez rendkívül lényeges, mert eh, az ipar nélkül a szolgáltató ágazat is nagyon súlyos helyzetbe kerülne. Hogyha az acéliparról beszélünk, akkor beszélünk kell egy másik kérdésről, amit ön is érintett röviden. Ez a bizottság energia stratégiája, különösen az energia árak. Az előttem szóló is említette, hogy sok acélipari üzem elvándorol Európából, ez Ausztriában is így van. Egy nagy acélipari vállalat az usa ban terjeszkedik, mert sokkal alacsonyabbak az energiaköltségek és a munkaerőköltség is azt hiszem, hogy itt új gondolkodásra van szükség, hogy hogyan lehetne ezeket a nagyvállalatokat a jövőben versenyképesebbé tenni. Említette a digitalizációt, nemrég nyílt meg a CEBIT nagy informatikai vásár, cybercrime, blockchain technology, ezekről beszélnünk kell. Ezek is nagyon fontos kérdései a jövőnek. Hatalmas költség megtakarításokat tesz ez lehetővé Európában, a szolgáltatási ágazatban is. Tehát ezek a legfontosabb kérdések, és talán még egy kérdés az EFSI-hez. 50 négy projektről beszélt a megújuló energiák területén, e, és az elnök úr félbeszakítja a szózóhatagot. Now, colleagues, uh, one minute speeches. I'm very sorry, we don't have. Elnézést, hogy Nincs több időnk, de most már csak egy perce van mindenkinek. Nyika képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Köszöntöm, biztos úr. Az acéllal kapcsolatban elmondottakat köszönöm. A sajtóban sokszor azt olvashatjuk, hogy túl keveset tesz a bizottság ezügyben, például a dömpingellenes eljárásokat két hónapra lerövidítették. Ön szerint ez egy elég kemény intézkedés. Romániában és nagy az érdeklődés a Juncker terv és az FC iránt. Úgyhogy azt is látjuk, hogy jelenleg az európai döntéshozók politikai családhoz való tartozása is fontos szempont. Kérem, reagáljon arra, hogy Románia miért nem részesül megfelelő támogatásokban. Köszönöm. Lewandowski úr. Nagyra értékeljük az ön erőfeszítéseit, az epsz vel kapcsolatban is. Persze jól lenne tudni, hogy az FC projekteknek mi a profilja a kockázat szempontjából, és ez olyan viszonyul a Horizont 2020-hoz. Általánosságban szólva az európai üzleti világ azt mondják, hogy a legsúlyosabb probléma mindig a szabályozás, ennek a e, szigorúsága, illetve az kiszámíthatatlansága, úgyhogy ez ügyben kell tenni valamit. Azután fontos persze a finanszírozáshoz való hozzáférés, de a szabályozással kapcsolatos problémák említi mindenki első helyen. Franco López képviselő. Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy milyen nyomás, sőt fenyegetettség jellemzi dömping miatt az acél ágazatot. Az acél az acél gyártás több országban gyengélkedik, környezetvédelmi okoknál fogva. Alelnök úr, kérem, legyenek egy kicsit nagyra törőbbek, hiszen beszélhetünk, hiszen beszélnünk kell az iparág súlyáról. Jó lenne, hogyha holnap a tanácsban erről elfogadnának valamit, egy határozatot, dömping ellenes intézkedésekre van szükség, és nagyon fontos, hogy egy minimál, minimum árat megszabjanak a piaci árat. Az acélgyártásnak nagyon nagy súlya van. Hazámban, Spanyolországban ez azt jelenti, hogy 60 ezer embert alkalmaznak ebben az ágazatban. Egy nagyon fontos, régi, egy, és nagyon nagy a jelentősége Baszkföldön jó lenne, hogyha már rögtön holnap elkezdenének ezzel a kérdéssel foglalkozni a tanácsülése. Köszönöm. De Bakker. De Bakker úr. Köszönöm. Két rövid kérdésem van. Talán a biztos úr kicsit hosszasabban szólhatna arról, hogy a projektek, a kiválasztott projektek kockázati profilját hogyan határozzák meg, illetve hogyan követik nyomon itt lehet, hogy a kockázat most átalakul, és lehet, hogy az EFSZ-nek, illetve a Berülési Banknak is be kell majd avatkoznia. Még egy dolog. Ön azt mondta, hogy a projektek két harmada közvetlenül K plusz F beruházás. Itt látunk egy elmozdulást az alapkutatás felől közelebb a piaci kutatás felé hogyha a pénz kétharmadát a K plusz F kapja, akkor az ebből finanszírozott projekteknek milyen technológiai szintet kell képviselni? Kirsten Downing asszony parancsolja. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm a bizottság alelnökét. Üdvözlöm az acél cselekvési tervet, de az utolsó ilyen tervet is üdvözöltem, és hol maradt az akció része ennek az akciótervnek? Ezt konkrétan kellene megvalósítani, és holnap az Európai Tanácson az állam és kormányfőknek lehetősége lesz arra, hogy tényleg valami döntő lépést tegyenek. A tanácsban eh, kell eh, elmozdulni, eh, leblokkolják már évek óta a korszerűsítést, és az, azokat a kormányokat, amelyek blokkolnak, beleértve az Egyesült Királyság kormányát, fel kell szólítani, hogy változtassák meg az álláspontjukat, mert hogyha ezt nem bírtania megtenni, akkor ezt az egész csomagot el lehetne indítani, megindulhatna a jogalkotást. Az Egyesült Királyság a cél acél válság által leginkább sújtott országok közé tartozik, változik, 6000 munkahely szűnt meg Észak-Kelet-Angliában, és ugyanakkor, és most jön a kérdésem, Ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy mekkora jön az dömping, az Egyesült Államok az, egy, az Egyesült Királyságból az USA-ba exportált cél, acélra és acéltermékekre alkalmaz dömping ellenes intézkedéseket. Az Európai Bizottság beavatkozása elmaradt. Fel kellene vetniük ezt a problémát az USA hatóságai felé. Ugyanis én és léberös kollégáim nagyon kemény ilyen kampányoltunk az Európai Unióban való maradás mellett, fontos akkor, hogy az acélipart megmentsük. Fontos, és hogyha összefognánk, akkor meg tudnánk menteni az acélipart. Köszönöm szépen! Kovlicek úr, egy új képviselőnk következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az első az acél acélművekkel függ össze. 20 évvel ezelőtt egy kis acélfeldolgozó eh, vállalat eh, vezetője voltam. Most azt halljuk, hogy lassan eh, megszűnik az acélfeldolgozás, nagyon sok vállalat gyakorlatot fenyeget a csőd, nagy munkanélküliség lesz ennek az eredménye. A megújuló erőforrásokkal az alacsony szénre alapozott gazdaság persze nagyon fontosak, de tudnám mondani valamit a, például a hidrogén alkalmazásáról, hidrogén alapú programokról a megújuló energiák területén. Lengyelország magas feszültségű transformereket létesít, és Csehország is gondolkozik ezen, ugyanis javítani kell az energia elosztási rendszereket. Az iparban kilovatt óra teljesítmény alapján történnek a kifizetések és a cseh bizonyos projektek nagyon sikeresen zajlanak. Mit a, erről a bizottság véleménye? Köszönöm szépen! Örülök, biztos úr, hogy ismételten ellátogatott ide a szakbizottságból. Néhány, néhány észrevételem lenne és kérdéseim is. Nagyon fontosnak tartom ezeket az irányelveket, amelyeket az acéliparról mondott. A második dolog a körforgásos gazdaság. Ez az egyik legfontosabb idei bizottsági prioritás. Ma délelőtt kezdtük el erről a beszélgetést. Fontosnak tartom, hogy legyenek itt is ösztönzőink, hogy új módon kezdjék el használni a különböző anyagokat a európai vállalatok. Nagyon fontos Európában az innováció és a környezetvédelem, de attól tartok, hogy nem vagyunk eléggé innovációbarátok. Ott van például a sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság. A városok nagyon gyakran föllépnek Európában az Uber és az Airbnb ellen. Airbnb ellen. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban milyen munkát végeztek, hogy állnak ezzel, jó lenne, hogyha ez megmaradna, hogy fön tudjuk tartani a, föl tudjuk tartani a belső piacot. Tojasszony következik. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem, meg egy észrevételem. A kérésem, vagy kérdése vagy kérésem az lenne alelnök úr, hogy ezt a sok-sok számadatot, amit elmondott az előbb, azt írásban is láthassuk, és szeretném tudni, hogy az efsi ben pontosan milyen adatokról beszélhetünk, mert az interneten ez az rajta van, de nyilván minden nincsen. Nehéz megérteni, tudni, hogy a döntéseink igazán jó irányba haladnak-e oda, arra, abba az irányba, amelybe beszeretnénk. Nézzük a kutatási projekteket. Szerintem megfelelő arányosságot kell megtalálni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az a veszély alakulhat ki a hét év végére, hogy fragmentáltuk a forrásainkat, pedig koncentrálni kéne ezeket. A kkv kérdése, egyetértek Borelli úrral. Nagyon fontos, hogy kicsit nagy elkübbek legyenek, a sok vállalat elég az első lépés, de a másodikat már nem. Tehát ne hagyjunk félbe egy olyan projektet, ami az első fázisban jól működött. Köszönöm, Mária Spiráki következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, a elnök úr, hogy ellátogatott ide. A francia ekot olvastam a mai napon, mi szerint a beruházókkal kicsit másként bánik az EU. Ez azt jelenti, az FC-ből Görögországban nem igazán támogattak semmilyen projektet. Kérdésem. A tájékoztatással kapcsolatban te kívánnak tenni valamit? Görögországban a KKV-k nem igazán érdeklődnek az FC rend? A második kérdésem a komplementaritásra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban irányelvek, iránymutatásokat jelentettek meg nem régiben. Tehát az FC a kohéziós alapok és elég, elég egyéb alapok valóban kiegészítik egymást? Vagy például fel lehet ezt használni arra, hogy menekült befogadó szempontok, menekült befogadó központokat újítsanak fel? Köszönöm, Werner asszony következik. Herr Vizepräsident, um... Ähm, Alelnök úr, Kínához szeretnék hozzászólni. Kína agresszív expanzióját aggályokkal, aggályal aggódva fizelik sok más ágazatban is, napelemgyártók, hogy csak egyet említsek. A bizottság reagált, és ez jó, de nem elég, ha reagálunk, hanem aktívan fel kell lépnünk. Meg vagyok győződve arról, hogy ezért meg kell alkotnunk egy ipari stratégiát, amely kitér arra is, hogy milyen mélységben akarjuk megőrizni az értékteremtési láncot. Lesz egy politikai közlemény, amely egy koherens európai iparpolitikát is biztosít, és ebben az összefüggésben ezt a valóban jó 20%-os célt ismét előtérbe fogják helyezni az acélipar kapcsán is. Az ön véleménye szerint ebből a válságból ki lehet kerülni, hogyha most egy kicsit szorosabban meg húzzuk a csavart. Az Európai Bizottság az önvéleménye szerint már minden lehetőséggel élt, hogy segítse a válságból kilábalni ezt a, az acélipart. Zorinyó úr, köszönöm szépen. Biztos úr, ön a versenyképességi és munkahelyekért felelős biztos Munkahelyeket próbálunk létrehozni, de ehhez úgy tűnik, hogy nincs elég beruházás, és az ipar veszélybe került. Sajnos nem vagyunk elég konzekvensek, és az Európai Unióban az ipart strukturális reformokon, az iparban strukturális reformokat kell végrehajtani. Makrogazdasági egyenlőtlenségekről is beszélnünk kell. A lényeg az, hogy nem vagyunk túl konzekvensek, nagyon sok elképzelésük egyenlőtlenséget szül, és sajnos a növekedés helyett a csökkenés, az elszegényedés ördögi körébe kerültünk. Ne feledjük, hogy a gazdaságnak van közép és hosszú távú megnyilvánulása is. Köszönöm szépen! Alelnök úr, most válaszolni kéne a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt képviselők. Azt hiszem, csoportosítanám a válaszokat, mert túl sok időnk nincsen. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a képviselőknek, például Spirelki asszonynak. Spirelki asszony sokat segített abban, hogy jobban el tudjuk magyarázni azt, mi az FC, miről szól igazából, hogyan lehet felhasználni, és hogy a különböző alapokban foglalt összegeket hogyan lehet kombinálni. Ilyen hírhozókra van szükség minden országban. Vannak olyan országok, amelyek még nem használták fel az EFSZ-t, Görögország, Ciprus, Romániáról lehet, hogy van még valakit elfelejtek. Ugyanis 22 ország használt eddig fel az EPSI-ből pénzőszegeket. Ezekben az országokban az Európai Parlament képviseleti irodái tesz, tesz, intenzívebbé teszik a munkát. A kollégám, aki itt ül a balomon, múlt héten Romániában járt, és arról beszélsz, hogy pontosan hogy lehet felhasználni az fc t hogy lehet mással kombinálni, bankokkal egyeztetett. Bulgáriában van már négy olyan magánbank, akik használják az fc t és az FC segítségével tudnak adni finanszírozást KKV-knek. Tehát sokszor egész egyszerűen nincs elég tájékoztatás, nem ismerik az emberek, sokszor nincs meg a megfelelő akarat, vagy inspiráció, hogy projekteket hozzanak létre. De azt hiszem a legjobb módszer az, hogy elmegyünk a bankokhoz, és azt mondjuk, hogy ha szeretnék a, szeretnének segíteni, vagy szeretnének együttműködni a KKV-s klienseikkel, akkor az FC keresztül kell ezt megtenni de fontosak a PPP projektek, vagy a magánbefektetői projektek is, amiket szintén lehet finanszírozni így. Azon országok, amelyek ezt a legjobban kihasználták, ezekben általában voltak olyan személyek, akik kimondottan érdeklődtek az FC iránt, és el tudták mondani annak a lényegét a magánszektor felé. Tehát nagyon fontos, hogy segítsünk a tagállamoknak és a régióknak, hogy a lehető legjobban tudják felhasználni az EFSZ-t. Én sokat utazom Európában, mindig elmagyarázom, hogy hogyan lehet az EFSZ-t jól felhasználni. Nézzük az a célipart. Köszönöm azokat az észrevételeket, melyek szerint egyesíteni kell erőinket, és meg kell győzni a tagállamokat arról, hogy a kereskedelem védelmi csomag intézkedéseit egy kicsit fel kell frissíteni. Remélem, a kormányokhoz is eljut majd ez az üzenet. Most kell feloldani a padhelyzetet, különben nem tudjuk a jelenlegi helyzetünket fenntartani és megvédeni magunkat a globális, a világkereskedelemben. De a dömping nem az egyetlen probléma. Hogyha összehasonlítjuk az európai acélipart az amerikai, az amerikaiaval, akkor elma, elmondhatjuk, hogy az amerikai acélipar sokkal energiahatékonyabb. Ezért alacsonyabbak az előállítási költségek. Tehát arra kell az európai part rávenni, hogy a saját jövőjükbe ruházzanak be, és érjék el az energiahatékonyságot. Vagy ott van az adózás. Hihetetlen nagy különbségek vannak Európában az energia adóztatásban, vagy az árakban is. Nagyon sok tagállami intézkedést kell még megtenni, hogy egy, egyenlő viszonyokról beszélhessünk. Vagy Lewandowski úr kérdésére a válasz, ez is nagyon fontos, hogy a beruházási terv harmadik pillére megvalósul. Ez még az EFSZ-nél is valósin, val, ö, fontosabb. Ezek belső piaci, egységes piaci intézkedések. Az egyes tagállamokban a beruházást gátló akadályokat föl kell számolni. Minden tagállamban van ilyen. Megpróbáljuk el, elmagyarázni a tagállamoknak, hogy mik ezek az akadályok, és meg kell őket szüntetni. Az amerikai helyzet különbözik más módon is, még a mi helyzetünktől, a céliparról beszélek, de erről most nem tudok beszélni időhiányában. Nem csak az acéliparra vonatkozhatnak ezek az intézkedések, hanem más energiaintenzív iparágra is. Ne csak az acéliparról beszéljünk tehát, hanem mondom a nagy energiaigényű iparágakra, a termelésre szükség van Európában. Kallasz asszony azt a kérdést feltett, azt a kérdést tette fel, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy ne a kutatásfejlesztést sújtsa a megszorítás. Hát ezt senki nem garantálhatja. Néha úgy tűnik, hogy kézenfekvőbb a kutatásfejlesztésből lecsippenteni, mert ez egy nem túl megfogható dolog, de tudom, hogy ebben a szakbizottságban önök a prioritásokat máshova helyeznék. A tagállamok sajnos nem mindig így gondolkodnak. A tanácsadó központ nagyon jól működik, már elég sok kérés, hogy megkeresés érkezett ezeknek a többsége magáncégektől, ők azt szeretnék tudni, hogy hogyan lehet jobban használni az EU-s alapokat, vagy hogyan lehet a termékük, hogyan lehet termékeik minőségét javítani. Tehát úgy tűnik, hogy ez a tanácsadó központ működik. Projektportál. Ezt a kezdeményezést néhány hét múlva fogjuk elindítani. Az ötlet az európai magánbefektetők szövetségétől származik, ők szeretnének befektetni Európa infrastruktúrába, úgyhogy feltették a kérdést, hogy föl kéne, vagy létre kéne hozni egy olyan honlapot, egy olyan portált, amely ezzel foglalkozik, ezt meg is fogjuk tenni. Komoly összegeket kéne még arra költeni, hogy a különböző üzleti honlapokon, illetve újságokban ezt reklámozzuk. Itt is szükségünk van az önök segítségek. Mondják el ott a régiai régióikban, az önkormányzataiknál, a szavazó körzetükben, a magánszférában, hogyha szeretnének, hogy ha jobb finanszírozást szeretnének a projektjeikre, akkor ezt csak küldjék el hozzánk, mi ezt felrakjuk a, felrakjuk a honlapra, és akkor verseny alakul ki. A multiplikátor 17 szeres, körülbelül, ez kicsit eltérő a KKV-ket a projektek terén, de az átlag ennyi, 17. A kutatásfejlesztés, a Horizont 2020-as beruházások. Meggyőződésem, hogy a Horizont 2020-ból a 2,2 milliárd az FC-be való át terelése jót tesz a kutatásnak. Hogyha ez a 2,2 milliárdot csak alapkutatásra szentelnénk, akkor az azt jelenti, hogy az alapkutatásra 2,2 milliárdot költenénk. Most viszont sokkal inkább piaci alapú vagy alkalmazott kutatásra költjük. Az innováció finanszírozás megnőtt, ennek van előnye, hátránya. Kérdés hogy az, hogy az ember mit ítél meg legfontosabbnak. ETS. Az ETS ről annyit, hogy ez szorosan kapcsolódik a kereskedelem Az ETS-nek az a lényege, hogy egyenlő viszonyokat teremtsen. Sokféleképpen létre lehet ezt hozni, nem csak az barban. beszélhetünk globális versenyről, tehát ahol globálisak az árak is. Itt van a kerámia, ipar, vagy a papírgyártás ezek is ide tartoznak, kompromisszumot kell tehát kialakítani. Önök és a tanács dönti ezt el. De szerintem felelősségteljes kompromisszumra kell törekedni, a nehéz ipar nagy részét Európában kell tartani. A projektek fenntarthatósága. Az egyes projektek minőségéről sokat nem tudok mondani, hiszen a bizottság még nem választotta ki a projekteket. Azt az ígéretet tettük, hogy nem avatkozunk ebbe bele, és ezt be is tartottuk. Az eredménytábla a beruházási bizottságnak segít a projektek kiválasztásában, a beruházási bank majd beszámol a parlamentnek a tevékenységéről, és ők fognak majd annak idején beszámolni arról is, hogy milyen minőségek a projektek. Mi kicsit korán van ehhez, tényleg nem szeretnék rátérni konkrét projektekre. Földrajz igazságoság, kiegyensúlyozottság. Az EFSZI legnagyobb kedvezményezettjei Olaszország, Franciaország és az Egyesült Királyság. Nem emlékszem, hogy milyen sorrendben. Mondtam, 22 tagállam használta már az EFSZ-t, de vannak olyan országok, amelyek kicsit problematikusak, ezért a kollégám, jó magam és a Beruházási Bank munkatársai konkrétan segítünk ezekben a tagállamokban. Tehát az önök segítségére is nagy szükség van. Hogyha bármilyen tájékoztatásra van szükség, akkor segítünk, ezt el, elmondjuk önöknek. szervezzenek eseményeket a pénzügyi szakmának, a beruházóknak, tájékoztassanak. Görögországban például örülök annak, hogy felgyorsítottuk az ott létünket, a beruházási bank több embert elküldött a témba a Görögországba általában, hogy elmagyarázzák, miről van szó. Ez egy nagyon fontos dolog. De a magánszektorra kell leginkább koncentrálni, sokkal inkább, mint a kormánya. Görögországban nagyon sok ipari vállalkozóval találkoztam, és amikor először hallják azt, hogy nem kell a kormány jóvá hagyása ahhoz, hogy az FC-ben finanszírozáshoz jussanak, akkor alig hisznek a fülüknek úgyhogy még komoly tájékoztatási munkára van szükség. Nézzük a honlapunkat, az EFSZ-ről van egy honlapunk, ott minden projekt rajta van. Amikor az EFSZ-t reklámozom, akkor mindig ezeket a projekteket használom fel. Például ezt önök is megtehetik. Uh, there are two or three platforms. Platformok. Két vagy három platform van, és ez az egyik és ez tulajdonképpen pozitív kihívásnak tekinthető. Megpróbáltam a platformok számát maximalizálni, illetve annyit csinálni belőle, amennyit akarunk, mert ez a kisebb projektek összevonásánál hasznos. Nos, a gazdaság. útmutatókat fogunk arra vonatkozóan kiküldeni, hogy a az EU szabályokat hogyan kell a kör, körfogásos gazdaságban alkalmazni. Én magam szeretnék a történ ebben a kérdésben a történet jó, vagy a történelem jó oldalán állni. Egyszerűen meg kell fontolnunk, hogyha van egy, egy jobb szabály, amelyet több éve hoztunk, és az ellentmond az új vállalati modellnek, modelleknek, üzleti, modern üzleti modelleknek, akkor mit szeretnénk inkább biztosítani? A, az új jelenségeket, vagy pedig megőrizni a régi környezetet. Ezért kell tisztáznunk a helyzetet a tagállamokban, és a tagállamoknak is végig kell gondolni, hogy észszerű-e bizonyos jogszabályokat megváltoztatni, különösen azokat, amelyek gyakorlatilag megfojtják az új vállalkozásokat és lehetőség növekedést. A, a, az, az EIB, az Európai Beruházási Bank hitelezési költségeit is nyilván csökkenteni lehet ilyen jellegű intézkedésekkel. Szerintem megint abba hagyom. Köszönöm a kérdéseiket, és hogyha bármi más még van, akkor tudják, hogy mindig a rendelkezésükre állnak. Üzenetet küldenek, vagy újra találkozunk, és folytassuk az együttműködést. Köszönöm szépen, alelnök úr, és köszönöm azt is, hogy ezt a fajta horizontális megközelítést vázolta számunkra. Nagyon fontos ez, hiszen mi is azt szeretnénk, hogyha mindent meg tudnánk önnel beszélni, nem csak az EFSZ-ről, ami talán valóban a legfontosabb, hanem az ágazati egy, ö, egyszerűsíteket, Horizont 2020, ETS, Kína, piacgazdaság, Egyesült Államok versenye, stb. Abszolút szükséges az, hogy újra találkozzunk, mert ez még ez még nem jelenti a munkák befejezését. A következő napi rendi fordunk a nyolcas napi rendi pont az egységes piac irányítási eszközei. A fő cél a vállalkozások és az ipar számára az élet megkönnyebbítése. Rendkívül izgalmas téma. Nagyon izgalmas, hogy a vállalkozások és a, az ipar számára könnyű életet teremtsünk, ami persze nem könnyű. A könnyű élet nem egy könnyű kérdés. Uh, De most a vállalatok és az ipar uh, életéről van szó. Valentina Superti az Európai Bizottság részéről fogja ezt az előadást megtartani a növekedési főigazgatóságról, ugye versenyképességről, versenyképességről és versenyképességről van szó, és ezen kívül növekedésről is, jelentős növekedésről és munkahelyteremtésről, úgyhogy nagy érdeklődéssel hallgatjuk beszámolóját, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Uh, uh, Tisztelt képviselők! Világos, egyértelmű, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, különösen egy ilyen az Európai Bizottság ilyen magas szintű képviselőjét követően, úgyhogy össze kell szedjem magam. Nos, mindezzel együtt először is talán röviden jó lenne, hogyha bemutatkoznék. Valentina Superti vagyok, forrás igazgató a Digi Grossnál, növekedési főigazgatóságnál, amely természetesen a mai témánk az egységes piac eszközei, és Laurence Delismu, aki a a részleg felelőse. A miért olyan nagy öröm ez számomra? Pontosan amiatt, amit az elnök úr most mondott, Egyrészt ugye nagyon fontos, hogy az egységes piac, amely a növekedés és munkahely motorja hatékonyan tudjon és könnyen működni. Sokkal könnyebb. Persze ezt kimondani könnyű, de mégis Amiről én ma beszélni szeretnék önökkel, és amit szeretném, hogyha, amiben hogy támogassanak, az tulajdonképpen az eszközökre vonatkozó tudatosítás. Mert most az Európai Bizottságnál számos eszközünk is van, amelyek eh, ezt a célt szolgálják, hogy a vállalkozások számára egyszerűbbé tegyük az életet KKV-k számára és az európai állampolgárok számára. Miről is beszélünk? Nem arról, ami a klasszikus belső piaci jogszabály, tehát nem a termékbiztonsági irányelv nem olyan jogalkotás, amely, amelyet mindannyian ismerünk, és nem is ami a jogi végrehajtási eljárások. Nem, arról, nem formális eljárások szó, amelyet a bizottság Amiről szó van, az nem más, mint gyakorlati eszköz. Gyakorlati eszköz a vállalkozások számára, állampolgárok számára, amivel az egységes piacot működtethetik a maguk környezetében. Nagyon gyorsan csak, mert biztos vagyok abban, hogy ugye nem, nem akarom mondhatni önöket, elmondom, hogy mik ezek az eszközök. Az első az állampolgárok tájékoztatása az egységes piaci szabályokról, amelyeket Európában alkalmazunk. Ez az új, a New Europe Advice, az új Európa. Ez az információs zsargon, minden állampolgár számára ezt próbáljuk. És ez a, még egyszer mondom, hogy a kisvállalkozások számára, hiszen ezek azok, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy mindig újítsanak, mindig teljes mértékben hozzájussanak az egységes piac információjához. Aztán pedig a tagállamok hatóságait és a bizottságot szeretnénk összekötni, és a jogalkotások végrehajtása a következő fal, feladat. Minek nevezzük ezt az állatot? IMI, Információ Management Rendszer, IMS. Ez egy adatbázis, amit arra használunk, hogy tíz darab jogszabályt határozzunk meg, a kihelyezési, szolgáltatási, a kulturális termékek visszaszolgáltatására, a nyelvét is egy sor egyebet, és eh, tulajdonképpen ez egy eh, információs eszköz, az információ cserét segíti a tagállami hatóságok között. Végül pedig, gondolom, hogy önök is ismerik, ha nem, akkor akkor pesjen van. A szolvit. Mi a szolvit? Egy olyan mechanizmus, olyan hálózat a tagállamok és a bizottság között, ami a vitarendezést szolgálja az egységes piaci jogszabályok tulajdonképpen a szolviten keresztül panaszok érkeznek be hozzánk, és azt biztosítjuk, hogy létrejöjjenek a kapcsolatok Lengyelország, Németország között mondjuk, hogy a két hatóság meg tudja oldani maga, maguk között egymással ezt a problémát, és ne kelljen semmiféle hivatalos eljárást indítani. Mi a vonzereje tehát a rendszernek? Ez egy informális vita rendezési mechanizmus. A negyedik dolog pedig az úgynevezett scoreboardról, vagy ponttáblázatról beszélünk, amely tulajdonképpen a tagállamok teljesítményének komparatív áttekintését biztosítja. Azt mutatja, hogy ki végzi jól, ki kevésbé jól, ki teljesít jól, ki teljesít kevésbé jól. Nagyon rövid leszek most már mert amúgy is van egy videónk, ami sokkal jobban beszél nálam, sokkal beszédesebben mutatja be mindezt. De az üzenetem, vagy az első, az mindenképpen az, hogy a bizottság és a tagállamok is tisztában van, vannak azzal, hogy ezek jól működő eszközök, de de többet is tudhatnának. Ezért vagyunk itt. Mert azt reméljük, hogy az önök kapcsolataival, választókörzeteivel a, az információt terjeszthetjük ezekről az eszközökről. És azt is szeretném elmondani, hogy ezek az eszközök tulajdonképpen akkor lesznek relevánsak, amikor valamilyen fontos bizottsági kezdeményezésről van szó, mint a digitális egységes piac és az egységes piaci stratégia. Miért? Azért, mert vannak olyan eszközök, amelyeket eh, akkor használunk, amikor az úgy, úgynevezett um, egységes digitális eh, kapuról beszélünk, tehát az egységes, egységes piacsal kapcsolatos dolgok a bizottság eh, szintjén, a szolvit mellesleg külön megemlítése kerül az egységes belső piaci stratégiában. A versenyképességi tanács tavaly a következtetéseiben is kiemelte, a kihívás ezzel kapcsolatban az, hogy hogyan tudjuk javítani, erősíteni a szolvitot felhasználóbarát formában, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az egységes fiac, piac működik drága, hosszú eljárások nélkül. Tulajdonképpen itt be is fejezném, és hogyha egyetértenek velem, akkor megmutatnám a videót, és ha kérdéseik vannak, akkor természetesen nagy örömmel válaszolok rájuk. Kérem, segítsen, segítsenek nekünk abban, hogy terjesszük az igét. Köszönöm szépen, akkor most mindenkit arra kérek, hogy nézzük meg a filmet. Millions of Europeans go to another EU country every year to find a better job, to study in university, to do business, or to spend a well-earned holiday. A lack of information, incorrect application of an EU rule, or simply a misunderstanding can make life difficult.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 Thank you very much. That's all. Köszönöm szépen, ennyi volt. Akkor megnyitom a vitát, tegyék fel a kérdéseket, mondják el a véleményüket. Ki kíván hozzászólni? Rübik képviselő. Nagyon köszönöm. Számunkra nagyon fontos, hogy jobban tudjunk kommunikálni a polgárokkal. Engem az érdekelne, hogy létezik-e statisztika a közösségi médiában, hogy hányan érdeklődnek, hányan hívják ezt le. Van erről valami statisztika? Mert fontos lenne látni, hogy melyik országokban nem használják ezt, tehát ahol hiányoznak az információk, az Európai Parlament Tudományos Szakbizottságban kidolgoztunk az úgynevezett Silas and Piper strategy azt néztük, hogy hogyan zajlik a kommunikáció, és azt akarjuk megtalálni, hogy hol az, ahol nincs, vagy nagyon kevés a kommunikáció. Köszönöm szépen. Kovlicek képviselő. Sokszor panaszkodnak az emberek amiatt, hogy túl nagy a bürokrácia, és újra és újra elhangzanak olyan panaszok is, hogy nem releváns dolgok miatt van ez a nagy administratív teher. Terveznek esetleg intézkedéseket a administratív teher csökkentésére? Köszönöm. Kálve kollega. Köszönöm. Már egy ideje azt gondolom, hogy a legrosszabb PR ügynök a világon az Európai Unió, ugyanis az ilyen kommunikációkra vagy egyáltalán nem érkezik válasz, vagy semmilyen következménye nincs, pedig az üzenetünket el kellene tudni juttatni a címzettekhez, és ezért, ami ez egy csodálatos dolog, amit láttunk itt a képernyőn, arról, hogy mit is tesz Európa, nos, ilyenből kellene minél több különösen igaz ez a szolvitre, hogyha látjuk a kumulált összesített adatokat, akkor ez jó munka, és ez tényleg segít az embereknek. De tulajdonképpen hány ember tud ennek a létezéséről? Meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudnánk eljutatni ezt az üzenetet az emberekhez. Nagyon szép volt ez a videó, egy dolog egy ilyet csinálni, de egy másik dolog az, hogy ez mindenkihez eljusson erre a nagyon jó lépésre, tehát rá kell építeni azt is, hogy közösségi média segítségével eljusson az üzenet, és nem maradjon ez egy fikció az Európai Unióról. Köszönöm szépen, kívánna még valaki hozzászólni? Akkor talán én is feltennék egy talán általánosabb kérdést. Barnier biztos néhány évvel ezelőtt, talán hét évvel ezelőtt kezdett el dolgozni biztosként az Európai Bizottságban, és 12 kezdeményezése volt belső piaci témakörben. Ugye is általánosságban is a belső piac irányításával foglalkozott, de a tagállamokon belüli reformokkal nem foglalkozott, csak a belső piaccal. És ezek a Bányi biztos által indított 12 vállalkozás közül ön el tudná mondani, hogy a 12-ből, ebből a 12-ből konkrétan önt melyik érdekli az ön jelentésében? Ezek nagyon eltérő vállalkozások voltak, volt szellemi tulajdonjogról szóló, nagyon sok kérdés köré épültek fel ezek, és lehet, hogy túl nehéz kérdést tettem fel, de számunkra nagyon érdekes lenne megtudni, hogy erre az egyszerű kérdésre mit válaszol. Tehát ön szerint ebből a 12 vállalkozásból, a belső piac kapcsolatos vállalkozásokból, most ezek hol tartanak? 7 évvel ezelőtt 150 hiányosságot találtunk a belső piacon. Ön szerint ezeket hogy lehetne kitölteni? Ugye üzleti világról beszélünk az, arról, hogy a vállalkozások életét meg akarjuk könnyíteni. Talán majd később is tudna válaszolni erre, hogyha túl bonyolult volt az, amit kérdeztem. Akkor először kérem, hogy feleljen a felvetésekre, kérdésekre. Ez is azt bizonyítja, hogy nagyon érdekes és valóban releváns ez a téma. Köszönöm a kérdéseket. Nem tudom, hogy hallanak -e engem. Tehát megpróbálok válaszolni a lehető legjobb válaszokra törekszem. Ami a számokat illeti, köszönöm a kérdést. Első szinten azt tudjuk, hogy ezek az eszközök nagyon sikeresek. És Egyébként majd később az ülés után hát is tudom adni önöknek a legfontosabb adatokat. El tudom mondani például, hogy 2015-ben 22 ezer megkeresés volt, eh, a Solvit 250 eh, esettel foglalkozott, eh, több mint 10 ezer információ csere zajlott, tehát vannak számok, és ezek azt jelzik, hogy ezek az eszközök rendkívül sikeresek. És különösen az derül ki, hogyha az emberek és a vállalatok használják ezeket, akkor a megelégedettségi ráta nagyon magas. Ez a kiinduló pontunk. És miután ezt elmondtuk, és ez kapcsolódik egyébként az ön kérdéséhez is, Nos, azután a kihívás, több kihívás is van, de én legalábbis kettőt említenék most meg. Tehát az első kihívás az, az, hogy igen, ezek az eszközök akkor sikeresek, ha ismerik őket. Hát a kérdés az, hogy Európában eh, hány ember ismeri, hogy vannak, vagy tudja, hogy léteznek ezek eh, az eszközök. Eh, legyünk őszinték, és hát valljuk be, hogy még nagyon sokat tennivalónk. Nagyon releváns volt ez az észrevétel, hogy ugye egy videón keresztül ezt a problémát nem lehet megoldani, jó, vettem az észrevételt, nyilvánvaló, hogy ez így van. És valamennyien értjük, hogyha most megmutat, adtunk önöknek, a parlament egyik nagyon fontos szakbizottságának egy videót, az nagyon fontos eleme egy sor olyan cselekvésnek, fellépésnek, amelyeket mi tervezünk megtenni a tudatformáló munkánk kapcsán. Már jártunk az IMCO és a Juri szakbizottságokban is, most jöttünk el ide önökhöz, és minél többet tudunk tenni annál, boldogabbak leszünk. Hiszen nyilván van multiplikátor hatás is, és itt nem elsősorban önökről van szó, tisztelt képviselőkről, hanem minden képviselőnek lehetőség van arra, hogy az információt továbbítsa, közvetítse. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben is, hogy többet dolgozzunk belül, az Európai Bizottságon belül, optimalizáljuk eh, azt, eh, ahogyan ezek az eszközök eh, ismerté válnak a külvilág számára. Itt egy kicsit korszerűbb és progresszívabb módon végezzük a munkát, mint a múltban. Így például a közösségi oldalakat is igénybe vesszük, a szociális médiát, hiszen most az egész mindenki a, a közösségi oldalakon foglalkozik, az én gyerekeim is nyilván ezeket használják, ezekben tehát nagyon sok a lehetőség. Azután itt van az egyszerűsítés, a pontosítás. Itt háromvonalasítani kell az összes ilyen eszközünket, annak érdekében, hogy az üzenet, amit el akarunk juttatni, egyszerű, érthető üzenet legyen a vállalatok és az emberek számára. És ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy ez tulajdonképpen a bizottság egyik zászlós hajó kezdeményezése a digitális, illetve a belső piaci stratégiához kapcsolódóan. Azt hiszem, hogy egy kollégám is említette ezt, aki korábban látogatott el önökhöz. Van ez a Digital Single Gateway, és talán tudják önök, hogy dolgozunk egy javaslaton, ami most nem lehet része az én hozzászólásomnak, nem tudom most megvitatni önökkel, csak említem, hogy van egy javaslat, eh, amely azt hivatott biztosítani, hogy az Európai Bizottság tól az vállalatokhoz, az emberekhez irányuló kommunikáció közvetítése során felhasznált eszközök háromvonalas, egyszerű eszközök legyenek, tehát egy belépési pont legyen a belső piac céljaival összefüggésben. És hát részben azt hiszem válaszoltam már az administratív teherre vonatkozó kérdésre is. Talán még egy dolog amit megvilágítanék Rübis képviselő felvetésére válaszolva. Én köszönöm, hogy ezt megkérdezte, hiszen most kezdünk dolgozni ezen. Hogyan tudjuk stratégiai keretekbe felhasználni ezeket az eszközöket. Ugyanis ezen eszközök segítségével információhoz jutunk, megfigyeléseket végezhetünk, összehasonlításokat tehetünk, és levonhatjuk a tanulságokat. Hogy egy példát. Itt van a Solvit ez egy formális mechanizmus, ez egy folyamatos munka, ez nem úgy néz ki, hogy valami elkezdődik, aztán vége, pont, nem. Most megpróbáltunk kivonni információkat a van zajló információ cseréből, annak érdekében, hogy rendszer szintű tanulságokat tudjunk levonni. Különösen az úgynevezett strukturális esetekkel kapcsolatban. Ezek strukturális jellegű esetek, amelyek az Európai Unió, európai piacok jó működését strukturális szempontból vizsgálják. Azután Buzek elnök úr, ön tulajdonképpen a Single Market Act-re utalt. A 12 vállalkozásból kettő sikeres volt, úgy tudom. Most a belső piaci stratégia megvalósításáé a prioritás. Ugye mi is ez a történet? Barnier biztos, amikor a belső piacért felelős biztos volt, de az iparért nem, akkor indította útjára ezt a belső piacra vonatkozó javaslatot. De különösen a korábbi belső piaci rész, miután fúzionált az ipari része portfólióval a Juncker Bizottság működésekor. Nos, a releváns szakpolitikai dokumentumok a belső piac kiteljesítésére tulajdonképpen a belső piaci stratégia, ez a dokumentum, és most úgy kell tekintenünk, hogy ez a fő referencia, dokumentum ezen a szakpolitikai területen, és a jelenlegi biztos is elmondta, hogy három fő célkitűzés van, amikor most el akarjuk mélyíteni és javítani akarjuk a belső piacot. Először is több lehetőséget kell teremteni a vállalatok és a polgárok számára. Azután itt van a korszerűsítés, a gazdaság, az ipar korszerűsítése, ez is a belső piaci stratégia része, és harmadsorban nagyon fontos, és ez kapcsolódik ahhoz, amiről ma itt beszélünk, ez a, az, hogy a teljesítés az mindig a helyben kell, hogy történjen. Remélem, hogy mondtam valami hasznosat. Köszönöm szépen, igazgató, nő, igazgató asszony. a DG Growth szal több szempontból is kapcsolatban voltunk közvetve és közvetlenül is. Megköszönöm az expozéját, megköszönöm a válaszait. És valójában az önök célja is az, hogy, az élet, hogy a különböző ipari vagy egyéb vállalkozások életét megkönnyítsék, ez mindenünk számára nagyon fontos, úgyhogy örülünk ennek a munkának. Köszönöm én is, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy időt szakítottak erre. És ha gondolják, mindig rendelkezésükre állunk. Köszönöm. No issue. Köszönöm, kollégák. Az, az ipar 4.0 című expozíciót fog, szint, című expozét fogjuk meghallgatni Jan Smith-től. Szeretném elmondani, hogy az erre vonatkozó tanulmányt 2015-ben az étre koordinátorok kérték, az volt a célunk ezzel, hogy megvizsgáljuk, mire van szükség ahhoz, hogy az, az ipar 4.0 sikeres legyen, meg figyelemmel kísérjük a magán és állami szereplőket. Tehát ipar 4.0, industry 4.0, ez a témánk. Igazgató úr, kérem, hogy bevezetésként definiálja a problémát, hol állunk most, pontosan mit is jelent mindez, és milyen irányba kéne haladnunk az ipar 4.0 esetében, hiszen lényeg az, hogy vezető szerepünk legyen. Ön következik, parancsoljon. Hello, can you hear me? Lehet engem hallani? Igen, mindent hallunk. Már csak működésbe kéne hozni a szerkezetet. Okay, great. Oh, there we go. Yeah. Good. Okay. Um, thank you very much. Um, I understand we have quite a limited... Köszönöm. Azt hiszem túl sok időnk nincsen erre az expozéra. Megpróbálom kiemelni a legfontosabb dolgokat, így majd a kérdésekre is tudok válaszolni. Egyébként van egy szép kinyomtatott jelentésem is, de ennek minden részletével nem tudunk ma foglalkozni. A prezentáció célja a egyik kérdés az, hogy mit jelent pontosan az ipar 4.0, erről annyit beszélnek pontosan, mit mi a vezetői piaci stratégiánk, aztán utána megnézzük az ipari paradigmát, illetve hogyan vélekedik erről az ipar. A mai prezentáció célja az, hogy a vitához muníciót adjunk, tehát hogy pontosan mit jelent ez az ipari iparpolitikai vita a digitális technológiákra és az ipari termékekre, az ezek közötti kapcsolatra és a szolgáltatásokra kell leginkább kitérni. Pontosan mit jelent az ipar 4.0, milyen technológia, szociális, ipa, ö, ö, üzleti paradigma váltásokra van szükség, illetve milyen kihívásaink vannak. Az iparpolitikát az elmúlt 60-70 évben keresztül kasul elemeztük. Alapvetően szelektív szelektív, egyes iparágok szelektív megcélzása jellemezte az ipart ez az 1970-es évekig. Megfelelő környezetet kívántak teremteni az akkori politikusok az iparnak. 2000-től kezdve vannak új szakpolitikai kezdeményezések, és egy egészen új megközelítésről beszélhetünk. Vannak adatok is a jelentésben, melyek bemutatják azt, hogy szignifikáns különbség van a tagállamokban a különböző ipari ágak részesedések között, illetve ezek különbözőképpen változnak is. Fontos kérdés, mire való, hogy mit jelent az ipar 4.0? Nagyon fontos az, hogy ezt megértsük, ezt a német kormány találta ki ezt a, ezt a kifejezést. A kérdés az, hogy hogyan alakítjuk ki a termelést, olyan, termék, olyan módon kell ezt megterelni, hogy autonóm módon lehessen kommunikálni a különböző etapok között az értéklánc során. Nagyon fontos az, hogy a különböző fizikai folyamatokat kompjúterrel, számítógép által vezérelt rendszerek felügyeljék, hogy a fizikai világot, a való világot vir, virtuálisan lemásoljuk, illetve döntéseket kell hozni. Nagyon fontos, hogy különböző előfeltételek teljesüljenek, normák, a munka megszervezése, a munka folyamatok kérdése, a termékek elérhetősége, az új termék, az új üzleti modellek, biztonság, az, a kutatás, a képzés, és a jogi keret. Ide kapcsolódik a dolgok internetének kérdése, illetve a szolgáltatások internetének kérdése is. A piacvezetési stratégia fontos megközelítés, az ipar 4.0 nullával kapcsolatban lépett először ez a köztudatba. Arról van szó, hogy olyan, hogy megpróbáljuk előnyösebbé tenni a különböző gazdasági vagy gazdasági folyamatokat, megpróbáljunk olyan szakpolitikákat kitalálni, amely ezeket elősegítik, és ezzel nagyobb értékű innovációt sikerüljön elérni. Networkingre van szükség az ipar, illetve az ipart körülvévő egy adott iparág és az körülvéve egyéb vállalatok között. Nagyon fontos a digitális integráció az értéklánc különböző stádiumaiban, nagyon fontos a termék életciklus és a különböző termék termelő rendszerek egymással való kapcsolata. Nézzünk be mindenek a mélyében, mit is jelent ez valójában. Nagyon sok vállalat tudja, hogy milyen komoly kihívásokat jelent az ipar 4.0. Nagyon kevesen készültek fel erre, főleg a KKV közül. Eltérő vélemények is vannak az iparon belül, illetve a kutatókon belül. Az arra nincs igazi kérdés, vagy arra nincs igazi válasz, hogy az elő állított, tehát termelőipar mennyiben tudja ezt megvalósítani. Aztán a digitális biztonság kérdése is felmerül, a szellemi tulajdonjog, az, a személyes adatok védelme, a magánélethez való jog, a különböző rendszerek működőképessége, a környezetvédelem, egészségügy, biztonság, ezek mind-mind fölmerülnek, és ahogy a helyzet bonyolodik, ezek egyre költségesebb dolgok lesznek. Európában nagyon sok intézményt állítottak fel, amely a kiberbiztonsággal foglalkozik, ez nyilván költségekkel is jár, és alapvetően támogatják tagállami szinten az erre vonatkozó kutatást, de még mindig nagyon sok mindent kell tenni ez ügyben. Az IPA 4.0-nak milyen hatással lesz a társadalomra? Ha az egész társadalmat nézzük, akkor elmondható, hogy a az, az érintett feleken kívül nem igazán ismerik mi az, hogy ipar 4.0. A KKV-k esetében nem annyira felkészültek erre, illetve nem olyan pozitívan állnak ehhez hozzá, mint mondjuk a nagyobb vállalatok. A szakszervezeteknek fenntartásai vannak az ipar 4.0-val kapcsolatban. Nagyon nehezen lehet rávenni a vállalatokat arra, vagy az egész társadalmat arra, hogy a digitális belső piachoz integrálódjanak, de az egységes belső piachoz igazából e, mert elkötelezzék magukat, de, de elmondható az is, hogy a képzésben is komoly hiányosságok vannak. Elképzelhető, hogy 2020-ra 825 ezer digitális szakemberre lenne még plusz szükség. Nagyon fontos tartom azt tehát, hogy új munkamódszereket találkoz, találjunk ki, és újfajta módon közelítsük meg az oktatást és a képzést. Európán belül az ipar 4.0-hoz szükséges készségek nem egyenlőnek van, nem egyenlően vannak elosztva, és azt gondolom, hogy például a bevándorláson keresztül ezt a problémát nagyon jól meg lehet oldani. Nézzük, hogy az üzleti paradigma váltás mit jelent. Itt komoly kihívások vannak főleg a KKV-k számára, amelyek részt vesznek az IPA 4.0, a költségben, a kockázatokban, a rugalmasságban és a stratégiai függetlenségben nyilvánul meg. Németországban egy fél milliótól 125 millió és forgalomig terjedő forgalom rendelkező cégek esetében egy ezer céges mintán vizsgálták a helyzetet, és ez szerint a digitális technológiák a KKV 35%-ában nem töltenek be fontos szerepet. A nagyon kis vállalatok esetében ez 52% volt. Nagyon fontos az, hogy megfelelően versenyképesen tudjon maradni az Európai Uniós ipar. Ott vannak a, az, az a riválisaink, Kínára, Koreára, az Egyesült Államokra gondolok. Nézzük a globális értékelést. Az ipar 4.0 az ipari fejlesztés vagy fejlődés számára potenciális előnyöket jelent, de bizony kockázattal és költségekkel is jár, lesznek ennek előnyei, illetve lesznek ennek nyertesei és vesztesei. 10-15 év, amíg ez kifut, és az ipartörténetből tudjuk, hogy nem szabad túlságosan direkt módon beavatkozni a kormánynak, illetve egyéb hatóságoknak az ipari fejlődésbe. Nos, az ipar 4.0-nak van egy pán-európai uniós aspektusa. Az Európai Uniós szintű kezdeményezéseknek lehet és volt is sikere, és ezeket folytatni kell de nagyon fontos az, hogy a tagállamok világosan lássák, hogy milyen a saját ipari szerkezetük, és mik a célkitűzéseik. Nos, a, szak, a szakpolitikákat nem mindig koordinálják. Általában fragmentált célkitűzésekről van szó, a szakpolitikák általában a technikai kutatásra koncentrálnak leginkább, és a humán faktort sokszor kifelejtik innen. Remélem nem voltam túlságosan kegyetlen a témával, kicsit roham iramban futottam át a témát, de hogyha kérdéseik vannak, akkor kollégámmal, Caroline-nal szívesen válaszolunk ezekre. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm ezt a prezentációt. Én, kap, én most kaptam kézhez a nyomtatott változatot, ez is elérhető az önök számára, de az interneten is megvan a tanulmány, bárki elolvashatja. Kohlicsek úr teszi fel az első kérdést, parancsoljon. Ta průmyslová to je vlastně... Köszönöm szépen, elnök úr meg kell, hogy mondjam, hogy eh, azok a célkitűzések, amelyek az ipar számára a következő években olyan fontosak lesznek, azok valóban eh, fontos célkitűzések az ipar 4.4, 4.0 egyaránt fontos a fejlett és a kevésbé fejlett országok számára. De ehhez jól képzett szakemberekre van szükség, akik kompetensek, megfelelő formában hozzáférnek a technológiához. Hol vannak akkor a hagyományos munkavállalók? Nagy kihívás lesz ez, hiszen a szociális vetületét is meg kell tudnunk oldani. Ha nem készülünk fel rá, akkor nagyon sok vállalat egyszerűen nem, nem lesz túlélőképes. Nagyon fontos az, hogy felkészüljünk az ilyen jellegű átalakulásra. Meg kell tudni mondani az embereknek, hogy mi az, amit észszerűen meg tudnak csinálni. Az idősebb munkavállalók akik kézi munkát végeztek, nyilvánvalóan nagy nehézségekkel szembesülnek, hogyha át kell képezni magukat. Nem mindenki tud majd szakképzett munkahelyet találni a robotikában. Ezért mondom, hogy racionális alternatívákat is kell tudnunk vázolni azok számára, akik eh, a, a robotika a, a robotok alkalmazása miatt kiszorulnak a korábbi munkahelyekről. Persze, hogy nem lehet minden munkavállalót a kutatásfejlesztésbe átterelni. Ezért azt kérdezem, hogy hogy képzeli el az EU Ugye mindig az ipar modernizálásáról beszélünk, félünk a kiszervezéstől, a, a tartunk az alacsonyabb környezeti normákkal és alacsonyabb bérekkel működő országok versenyétől. Hogyan tudunk szembesülni majd, vagy védekezni ezzel a problémával szemben? Nagy veszélyt látok abban, amit mondtam, és attól tartok, hogy jelentős lehetőségeket fogunk elveszíteni. Időben fel kell tudnunk készülni ezekre a tendenciákra. Jó, Tója köszönöm szépen ezt a prezentációt. Sajnos az első, első részét nem tudtam meghallgatni, nem voltam itt, de a második részén nagyon érdekes volt. A mi szakbizottságot annyira érdekli ez a téma, hogy holnapra egy workshopot terveztünk ebben a témában, de aztán ezt elhalasztottuk, mert vagy másik sürgősebb téma eh, merült fel. De lesz majd erről workshop. A kérdésem a következő lenne. Ezzel a kérdéssel én is foglalkozom, sok szakértői erről, arról, hogy a jövőre nézni mennyire fontos. De van egy dolog, amit sokan hangsúlyoznak. Nagyon sok vállalatnak a biznisz modelljét meg kell változtatni, és sok és, és ezzel párhuzamosan nagyon sok vállalat előállítóból, tehát termelőből szolgáltató lesz. Ez csak teória, vagy tényleg így változnak meg Európában a vállalatok? tehát megváltoztatják a tevékenységük lényegét, természetét. Említette a végén azt is, hogy nagyon fontos az, hogy a hatóságok nem szabad túl, közvetve beavat, túl közvetlenül beavatkozni az ipar fejlődésébe, átalakulásába, illetve azt is említette, hogy a, hogy nagyon sok készség hiányzik, hiszen itt alapvetően olyan emberekre van szükség, akik sok mindenhez értenek, és nem megfelelő a képzés. Vannak egyáltalán olyan képzési helyek, képzési lehetőségek jelenleg, amelyek erre már felkészül, felkészítenék az, a társadalmat? Erről mit gondol? Thank you very much, madam. Uh, Köszönöm szépen, kapelasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az igazgató úrnak ezt az igen átfogó tanulmányt, ami az ipar 4.0-ról tartott. A legtöbb dokumentum tulajdonképpen azzal foglalkozik, amivel mi is itt a szakbizottságban a digitalizáció kapcsán, és tulajdonképpen ez is az oka annak, hogy kértük, hogy szakértő véleményét mondja el e kérdéskörben. Három dimenziót vázolt az átalakulás három dimenzióját, a technológiai, a szociális és a gazdasági paradigmaváltást aláhúznám, a, hogy valóban, ahogy a technológiai változást látja, ez de valóban rendkívül gyakorlati. Minden a, az Internet of Things körül, az, IFE, az iCloud körül forog, és e, ez már át is vissza a társadalmi változáshoz, ahogy az előttem szóló is mondta. Nagyon sokan az ipar 4.0-val nem is tudnak mit kezdeni, hiszen ez egy műszaki fogalom számukra, amelyel egy külön platformot akartak a német középszintű vállalatok számára kialakítani, de ma már a legtöbb ember életkörülményeit és munkájának világát érinti. Helyesen mondta, hogy a társadalmi átalakulás egészen új követelményeket támaszt a munkavilágával szemben, és, és a, a készségek eh, kapcsolatban is. A digitális a technológiai átalakulással ugyanis lépést kell tudni tartani, ehhez új készségek szükségesek. A digitalizálás óriási növekedési lehetőséget eh, eh, biztosítés hozna több százmilliós növekedést, hogyha a belső piac valóban kialakul, nagyon sok munkahelyet teremtene, és mi is tudjuk, hogy az információs és kommunikációs technológia sokkal gyorsabban növekvő terület, mint a szokásos gazdasági ágazatok. Ezért rendkívül fontos az, hogy ezt most elmondta nekünk, és az is, hogy a a lakosság 35%-a úgy érzi, hogy nem is érti, érinti őket a digitalizálás. A KKV-k online kereskedelme rendkívül alacsony, tehát még nagyon sok mindent lehet tennünk e téren, és éppen ezért van szükség ezekre a platformokra, amelyeket ön is említett. Konkrét kérdésem van. Hongkongban voltam éppen, említette a tanulmányban az ötös esettanulmány Kínáról szól. Ebben az esettanulmányban két dolgot emelt ki. Két fő kezdem, iniciatívája, kezdeményezése az Internet Plus és a Made in China. Önök is tudják, hogy a kínai népi kongresszus egy új tíz éves tervet fogadott el. Kína nagyon sok munkahelyet akar a termelőiparban megszüntetni, és sokkal inkább a szolgáltató ágazatokra átállni. Az a kérdésem, hogy hogyan tudják ezt az Internet plus és a Made in China-t figyelembe venni a szolgáltató ágazat növelésének tervét és a digitalizálás növelésének tervét. Köszönöm. Van-e még más is, aki szót kér? Ha lehet, akkor én tennék fel egy kérdést. Egy rövid kérdést nagyon érdekes lenne megtudni azt, hogy mi a különbség a robotika az ipar 4.0 között a mi kontinensünkön, és az Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, Hongkong, Tajvan felfogása között, Szingapur. Tehát hol vagyunk? általában véve. Általában tehát hol vagyunk? A globális gazdaság mögött vagyunk é, vagy nem. Átadom a szót. Oh yes, thank you very much for those questions. Um, Köszönöm szépen a kérdéseket. Valamennyi nagyon lényeges. És nyilvánvaló, vannak korlátai annak, hogy mit tudunk leírni, vagy elmondani, vagy miben lehet foglalkozni egy ilyen prezentáció keretei között, amit tartottam. Ugye a negyedik ipari forradalomról is sokan beszélnek. Mi, én személyesen nem gondolom azt, hogy egy, ez egy negyedik ipari forradalom, de egyébként is mindegy, hogy milyen címkét ragasztunk erre, vagy ezt hogyan hívjuk, az biztos, hogy valami történik. És hogyha az ipari forradalmakat nézzük, nagyon érdekes azok szerint, akik ezt most ipari forradalomnak hívják, hogy ipari forradalom mindig ott tör ki, ahol megváltozik valami alapvetően a vezető ágazatokban. Hogyha ez a negyedik ipari forradalom, akkor ez azt is jelenti, hogy a világ vezető ipari hatalmai megváltoznak, a múlthoz képest valami nagy változás következik be? Hát, hogyha én ezt tudnám, hogy így van, akkor most, ha lenne pénzem, akkor valami ebbe, ebbe fektetném. Tehát nagyon sok az ellentmondás ezzel kapcsolatban. A kulcsfontosságú dolog az, hogy kicsit visszafordítsuk azt, amit sokan felvetettek és megkérdeztek. Azaz, ha az egyének részt vesznek ezekben a változásokban, akkor ahhoz nagyon magas kvalifikációra és sok készségre van szükség, és ez a legfontosabb dolog, hogy ezt hogy szerezzük meg, ezt a tudást, ezeket a készségeket. Vagy ha megnézzük a német dokumentumokat a 4.0-val kapcsolatban, akkor ezek tartalmazzák azt a javaslatot, hogy ugye több készségre kell szert tenni, és meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat, ami úgy tűnik, hogy még nagyobb kihívás. Így például mi az ideális profilja az ipar 4.0-ban egy álláskeresőnek, amikor PhD-je van informatikából, vagy személyes tanácsadóként, pszichológusként is tud dolgozni, kommunikációs menedzser, vagy személyek közé fejlődéssel foglalkozik, helikopter víziója van az ipar jövőjéről, és képes arra is, hogy együtt működjön más vállalatokkal, mégpedig harmonikusan. Időnként azt gondolhatjuk, hogy az ipar 4.0-ról ugye lehet beszélni, de hát azért ez kicsit utopisztikus, ha mondhatom ezt. Ugyanis egyszerre ezt nem lehet, nincs egy, nincs egy olyan ember se, aki mindezt képes felmutatni. Hát, eh, ahhoz, hogy ebben a játékban részt vegyünk, eh, magas szintű készségekre van szükség, de a tényleges követelmények még ennél is magasabbak. Eh, tehát itt az embereknek vannak bizonyos korlátai, van, amit mm, mit tud megtenni az ember, és hogy ez bekorlátoz azt, hogy ez a ipar 4.0 meddig juthat méreteiben, vagy az egész világgazdaságot, hogyan tudja ez, ez előre vinni, hiszen nagyon kevés ember képes mindenre, amit ez megkövetelne a, akik a kiberbiztonsággal foglalkoznak, talán ők sok mindent képesek megtenni, de az emberek többségét ebből kizárjuk, mert nem rendelkeznek a megfelelő készségekkel és tudással. Már a digitális belső piacon is látjuk, hogy sokan még az internetezni se tudnak képzetlenek. És hogyha megnézzük a jelentést, az európai munkaerő piacot már most is ki kell egészíteni, tehát Indiából, Vietnámból és a világ más részéről, Indonéziából kell behozni munkaerőt, mm, és nagyon nagy a kereslet az egész világon az ilyen kép képzettségű emberek iránt Németországban is már nagyon sok embert várnak a világ más részéről, akik rendelkeznek az ipar 4.0-hoz szükséges készségekkel és tudással. hogy ennek milyen a hatása a foglalkoztatásra. De vannak erről is tanulmányok, nagyon komplex kérdéshez, eltérőek lesznek a hatások a világ különböző részén, tehát elég spekulatívak még ezek a tanulmányok, de általában az a nézet uralkodik, hogy valószínűleg növekedni fog a foglalkoztatottság különböző csoportokat, ez máshogy érintni, lesznek nyertesek és vesztesek, tehát nagyon nehéz az ipar egészének a jövő évei belelátni. Elhangzott egy kérdés a szakszervezetek részéről, hogy mi lesz azokkal, akik nem rendelkeznek ilyen skillekkel. Ez a nagy kérdés, hogy mit lehet tenni velük. Konkrétan Németországban a társadalom biztosítási intézmények is készítettek tanulmányokat, vagy arról is, hogy mi van akkor, hogyha változik a gazdaság, akkor mi történik azokkal, akik korábban szakosodtak, és mondjuk 10-20 évvel ezelőtt még teljesen más tudást szereztek meg, ami a technológiai változással redundánsá, fölöslegessé vált. A jövő együtt jár az üzleti modell változtatásával is ehhez is sok minden kapcsolódik. Szerintem nem lesz erre képes minden vállalkozás. Hogyha belegondolunk abba, hogy mi minden tartozik az ipar 4.0-hoz, egyéni vállalatok integrálnak technológiát, az egész gyártási termelési rendszerüket átalakítják, megosztják az adatokat, az információkat. Ehhez hatalmas beruházásokra van szükség, és sok a bizonytalanság stratégiai bizonytalanság a KKV-k számára, akik kötődnek egy beszállítóként egy adott vállalathoz. Itt nagyon magas az ilyen beruházásoknak a költsége, KKV-k számára valószínűleg túl magasak a költségek, és mindez behatárolja azt, hogy az egész ipar 4.0 hogyan tudna beindulni, hogyan tudna a gazdaságot teljesen beállozni. Talán érdemes itt felvetni még valamit, amiről az prezentációban nem beszéltem, de ez nagyon fontos. Ugye, amikor én beszélek az ipar 4.0-ról, akkor más értek ez alatt, mint amikor a, a dolgok vagy a szolgáltatások internetéről beszélnek. Az ipar 4.0 konkrétan a gyártói ágazatok integrációjáról szól. Ez egy elég konkrétan valamire fókuszáló tevékenység. Az eredeti elgondolás az volt, hogy felkész, felkészítse a német termelő ágazatot a jövő kihívásaira. Németországban, és a, illetve a német termelőipar az egész EU-ban a legfontosabb, de nyilvánvaló, hogy más, ország, más országokban nem annyira fontos ez a termelő szektor, mint Németországban, és ezért nem is kap ekkora figyelmet. Az ipar 4.0 mellett ugye a dolgok internetéről is beszélnünk kell, az Internet of Things, ez nem csak a gyártóiparral függ össze, és azután a szolgáltatások internete megint csak ezt még tovább eh, bonyolítja. Például a General Electric eh, alakította ki az egyik legátfogóbb rendszert, az ipari internet tartalmaz gyakorlatilag mindent, amit lehet internetizálni, hogyha így új szót alkothatunk. Itt városi területeken épületek, házak, struktúrák, kultúráihoz kapcsolódik, ez tehát nem csak a kimondottan gyártási tevékenységhez. Tehát pontosan tudni kell, hogy amikor az um, ipar 4.0, az ipari internet, vagy a dolgok internetére beszélünk, hogy mit értünk ezen három fogalom alatt. Amikor én használom ezt az ipar 4.0-at, én a gazdasági tevékenység egy egész konkrét szeletére gondolok csak. Változnak-e a vállalatok? Igen, ez a paradigma váltás azon ágazatokban és váltoknál fog megindulni, ahol ez, ez, ez bekövetkezik, ez a német iparág eh, mindenek előtt de ők azt mondják, hogy még eh, gyerekcipőben járnak. Következő 10-15 évben, talán 20 évben lesz, válik majd általánossá ez az ipar 4.0, illetve amit ez jelent a jelenlegi elgondolásaink alapján. Most csak azt tudjuk megpróbálni prognosztizálni, hogy ez milyen méretű lesz, és milyen hatásai lesznek majd ennek a nagy átalakulásnak, például olyan dolgokra, mint a foglalkoztatás képzés, oktatással, ezeknek az embereknek a képzése, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Léteznek dokumentumok, hogy akik így gondolkoznak, és látnak, azért teljesen új gondolkodás és látásmód, és ezért máshogy kell tanítani is ezeket az embereket. Ugyanis a konvencionális oktatásban résztvevő emberek, akik, hát itt most sztereotípiákat fogok mondani, de hát ezek az emberek ültek végtelen sok nap egy teremben a komputerek mögött, és az informatikus mindig így képzeljük el, amikor egy programozót akarunk képezni. De az ipar 4.0 emberek mások kell, hogy legyenek, más vállalkozásokat és kell, hogy ismerjenek, kell, hogy ismerjék az üzleti folyamatokat is, és sok minden mást kell tudniuk beszélni más vállalatokkal, más ügyfelekkel. Tehát ez teljesen új gondolkodásmód, és ehhez teljesen új képzés is kell, amit még tulajdonképpen tulajdonképpen nem fejlesztettek ki. És ezért kell támogatni ezt az ipar 4.0 koncepciót, ez sok más technológiai tényező mellett ez az oktatás is ebben benne van. Remélem, hogy a feltett kérdések többségére válaszoltam. Most még az utolsóra térnék rá. Tehát hol is áll Európa összehasonlítva más országokkal? Tényleg és megint csak nem tudom, hogy itt tudunk egyetlen Európáról beszélni. Nyilvánvalóan nagyon nagy különbségek vannak Európa különböző részei között is. Mondjuk Németország, minden bizonyal vezető ország, Egyesült Királyság is, és a vezető európai vállalatok az többi vezetővel, amerikai vagy kínai kínaiakkal eh, összehasonlítva mm, nincsenek igazából lemaradva, tartják a versenyt, vagy a lépést. De hogyha néhány más országot is nézünk, különösen Kínát, akkor amikor a bérek növekednek Kínában, ez minden alkalommal nyilván egy nagy lökést ad a kínai iparnak, és egyre inkább magasabb technológiai szintre lépnek, és versenyezni akarnak a vezető ipari cégekkel, amerikaiakkal, európaiakkal. Tehát a verseny környezet egyre több kihívást tartalmaz. Remélem, hogy tényleg válaszoltam a kérdésekre. Volt néhány kulcsfontosságú kérdés, amiket nem tettek fel, például adatbiztonság, és hasonló kérdések nem hangzottak el, de hát remélem, hogy amiket feltettek, azokra a kérdésekre válaszoltam. Köszönöm szépen, valóban ez egy nagyon átfogó és elmélyült válasz volt az összes kérdésünkre. Nagyon köszönöm. Most pedig még egyszer nagyon köszönjük önnek a munkát, a munkatársainak is természetesen. Az Európai Parlament kutatási részlege számára is nagyon fontos volt mindaz, amit öntől hallottunk ma, és az, hogy kérdéseket tehetünk fel önnek. Megkaptuk a válaszokat, és majd az Európai Parlament kutatási osztálya tovább elemzi ezeket. Tehát még egyszer köszönöm a jelentést, köszönjük a prezentációt. Most pedig, kedves kollégák, befejezzük a délutáni ülést. Holnap reggel 9 órakor a TTIP a TTIP tárgyalásokkal kezdünk foglalkozni, azután holnap reggel 10-kor szavazunk, a program többi része 12.30-ig tart, délután háromkor egy nagyon fontos meghallgatás lesz. Tehát ez még mind előttünk áll, és önök számára többségében véget ért a mai ülés, de néhányan még körülbelül hetes vagy hat percig itt maradnak, amikor is egy zárt ülést kezdünk, a koordinátorok ülését. Kovlicek úr, nagyon hálás vagyunk önnek, mert hát, fantasztikusan indítottam mai napot. Én nem voltam ugyan itt délelőtt, de hát ön mindig nagyon aktív, és látja, hogy erre nagyon nagy szükség is van. Az ön elődje az itt egyik nagyon régi tagja, Ramsdorf úr, aki szintén nagyon aktív volt, úgyhogy ön gondolom nagyon sikeresen fogja majd az ő munkáját folytatni. Köszönöm, akkor 5 perc múlva elkezdjük a koordinátorok ülését.